a segítséget az előadás a jelentés elkészítésében, és nagyon reméljük, hogy sikerül majd nem sokára elvágni a szalagot és megnyitni az a menekültügyi hivatalt. Elnök, köszönöm szépen. Lezárom a vitát, de még ezelőtt szeretném elmondani, hogy nem semleges számomra ez a vita, 14 éven keresztül a francia, belga, osztrák kormány nagy lelkűségét élvezhettem, és szeretnék tisztelettel adózni ez iránt. Igaz, hogy ez már nagyon régen volt, de azért ezt még most is szeretném megemlíteni. Köszönöm ezt folytatni fogjuk ezt a témát a májusi első plenárison. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontunkra, a Kirillov jelentésre, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a Szociális Alapra, Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések, bizonyos követelmények és a pénzgazdálkodással kapcsolatos bizonyos rendelkezések egyszerűsítése a téma. Sajnos Kirilov kollégánk, aki ennek a jelentésnek a jelentője, nem tudott megérkezni a közlekedési, légiközlekedési nehézségek miatt, és éppen ezért Konstanz Krell kolléganő szól helyette. Krell asszony, önnek négy perce van ahhoz, hogy hozzászóljon, Kirillov urat helyettesítve. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy Kirillov úr nem tudja önmaga előadni itt ezt a témát. Ez egy olyan ügy, amiről szó van, amely nagyon fontos az európai állampolgárok régiók számára. És ezért mindenképpen Kirillov úr véleményét szeretném elmondani, angolul fogom elmondani, nem kell bolgárul beszélnem így legalább, de nagyon örülök annak, hogy a hangomon keresztül tudom képviselni Kirillov urat, aki nem tudott ma eljönni. Kedves kollégák, kedves elnök úr, örülök annak, hogy ma megvitathatjuk a strukturális alapok alaprendelkezésének megváltoztatását. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy európai és nemzeti szinten együttesen leküzdjük a gazdasági válság hatásait. Ez logikus folytatását jelenti ennek a dokumentumnak, amelyet a múlt évben fogadtunk el. A jelentés tevék minden megszakítja az elnök a hozzászólót. A tolmácsok azt mondják nekem, mondja az elnök, hogy le kell lassítania egy kicsit, mert különben nem tudják követni, amit mond. Nagyon sajnálom, mondta, mondja a felszólaló, azt hittem, hogy nem olvasok annyira gyorsan. A tanácsot és a bizottságot arra szólítom fel, hogy a struktúrális alapokról szóló rendelkezést egyszerűsítse, és hogy egyszerűsítse, megkönnyítse ezeket az alapokat akkor, amikor azok, azokra a legjobban szüksége van a tagállamoknak. További egyszerűsítést is figyelembe vettek. Meg vagyok arról győződve, hogy az új megváltoztatása az alaprendelkezéseknek már így is egyszerűsíti a már meglévő szabályokat. Ezen kívül egyszerűsíteni kell a nem világos szabályokat is, jobb átlátatosságra, jobb ellenőrzésre van szükség, és csökkenteni kell a szabálytalanságok számát is. Ehhez az kell, hogy megfelelő módon hajtsák végre, és költsék az Európai Unió pénzét. Egy példa. A 88-as cikkben a tagállamokat arra kérik, hogy tárják fel és javítsák ki a szabálytalanságokat, még mielőtt az Európai Unió ellenőrző szervei megtalálnák ezeket. Így az európai tagállamok nem veszítik el az európai pénzeket, és képesek lesznek arra, hogy más pénzekre felhasználják, ezeket a pénzeket más projektekre felhasználják. A második módosító csoport a megfelelő pénzügyi irányításra vonatkozik olyan tagállamok esetében, amelyeket a legrosszabbul sújt a gazdasági válság 2010-ben. 2007-ben elkülönített pénzekről van szó. Mindkét intézkedés csoport fontos, mert ezzel elő lehet segíteni a kedvezményezettek. A válság ellenes intézkedések egyetemen megmutatják a szolidaritást, és friss pénzt adunk a tagállamoknak arra, hogy kijussanak a válságból. Minden intézkedéshez eh, az kell, hogy több projekt valósuljon meg. Ez nagyon fontos a munkahelyteremtés, az infrastruktúrák, eh, a befektetések eh, szempontjából. Az intézkedések mindkét csoportja nagyon hasznos, és minél hamarabb hajtják ezeket végre, annál értékesebbek. Sajnálatos módon volt egyfajta késedelem a tanács részéről abban, hogy egyetértésre jussanak, hiszen ők voltak a módosított rendelkezés fő illetékesei. Most már a parlamentnek ugyanolyan jogköre van, mint a tanácsnak, nem szeretnénk ezért tovább halogatni ennek a régóta várt intézkedésnek a bevezetését. A saját nevemben szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik közreműködtek, nem csak a regionális szakbizottságban, hanem a költségvetési szakbizottságban, illetve a foglalkoztatási szakbizottságban is. Úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés lenne az, hogyha május elején a plenárisan elfogadnák ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Yes, Konstanz. Köszönöm szépen, Konstanz. Most pedig a bizottság részéről Hán úr következik. Tisztelettel üdvözöljük Hán urat, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt Krél asszony. Köszönöm szépen a felszólalását, és szeretném megkérni arra, hogy Kirilov úrnak adja át a köszönetemet, hiszen tudom, hogy nagyon speciális hozzárulást tett ahhoz, hogy ilyen gyorsan minden intézményes feltételen keresztül megtaláltuk a lehetőségét annak, hogy erről a, az alaprendelkezésről beszéljünk, és remélhetőleg ezt nagy többsége is fogják fogadni, hogy a, az említett pontokat lehetőleg hamarabb meg lehessen valósítani. Úgy gondolom, hogy nagyon jó példája ez a gyümölcsöző párbeszédnek a tanács, a, tanács, a parlament, illetve a bizottság között, és jó példája annak, hogy valóban az együttműködés már működik. Ezt eh, a módosítást Úgy gondoljuk, hogy ez hosszú távon egyszerűsíti majd a szabályozást, rövid távon pedig úgy gondoljuk, hogy ez segít azon tagállamokon, amelyeket a jelenlegi gazdasági válsága lehető leginkább sújt. a tanács kompromisszuma is nagy többséggel megkapta a parlament támogatását, hiszen itt gyorsan lehet segítséget nyújtani ezzel a programmal. A kezdeményezésnek a fő célja az az, hogy fel lehessen gyorsítani a programok végrehajtását, illetve ezt e, meg lehessen valósítani. Nem régiben közreadtuk az első stratégiai jelentést, és láthatjuk azt, hogy az aktuális programozási periódus első éveiben mi nem volt optimális, és kritikusan el kell mondanunk azt, hogy nagyon bonyolultak voltak a szabályok, és úgy gondolom, hogy a harmadik módosításával ennek a, most már ezt ki tudjuk küszöbölni ahogy már elhangzott, ez hozzájárul ahhoz, hogy a válság hatásait ellensúlyozni lehessen. Hogy néhány példát említsek, egy, egységesítjük a nagy, projektek, nagy projektek küszöbb értékeit, 50 millió euró lesz a küszöbb érték, sokkal egyszerűbb lesz a szabályozás az operatív programok esetében, ha kell, a válság leküzdés, vagy az energiatékonysági intézkedések esetében a, a lakásépítésnél, felújításnál, ez, ez itt is megvalósulhat, és ennek megfelelő hatása lehet. Az aktuális szabályozás célja az, hogy az érintett országok, Románia, Magyarország, illetve a három balti ország likviditási problémáit meg tudja oldani, illetve hogy nagyobb mértékben fel tudják venni a különböző eszközöket. Ez lenne a célja ennek. A 775 millió euró az, amely egyfajta előzetes kifizetést jelent. Ezt ezzel szerintem nagyon sok projektet meg lehet gyorsítani, és ebben az összefüggésben szeretnék még 2009-re utalni, illetve arra 6,2 milliárd euróra, amelyet kiutaltunk. Ez is megmutatja azt, hogy a strukturális eszközök nem úgy tekinthetőek, mint egy válságkezelő tűzoltás, hanem inkább arra valóak azok, hogy a megfelelő rugalmasságot lehet képíteni ahhoz, hogy a válság idején is hozzájárulhassunk megfelelő módon a tagállamok megsegítéséhez. Köszönöm szépen a vitát! Köszönöm szépen, biztos úr! A hozzászólók listáján a Költségvetési Szakbizottság részéről Godmanis úr következne, de nincs ő a helyén. Nem látom Godmanis urat, nincs itt, mondják nekem. Bastos asszony viszont itt van, úgyhogy neki meg is adom a szót két percre a Foglalkoztatás és Szociális Ügyi Bizottság részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! a szociális ügyi szakbizottság nevében szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének, aki ugyan nem tudott eljönni, de mindent megtett azért, hogy ezt a jelentést meg tudjuk beszélni, vitatni ma este ezzel az új rendelkezéssel az eljárások egyszerűsödnek, a kohéziós alap, a strukturális alapok és a regionális alap felhasználása könnyebbé válik, a nemzeti államháztartások így könnyebb helyzetbe kerülnek, elhárulnak az akadályok a közösségi finanszírozás elől, különösen azokon a területeken, amelyekre leginkább kihatott a gazdasági válság. 4 millió uh, ról van szó, egyre rosszabb a helyzet, a kohéziós alapoknak nagyon fontos a szerepe, mert nagyon sok további finanszírozást, pénzt tudnak behozni. Különösen fontosak a kéz és kis és középes vállalkozások szempontjából számára, és az európai gazdaság számára elengedhetetlen, hogy tartós, színvonalas munkahelyek jöjjenek létre, illetve maradjanak fenn kohéziós és regionális politikák igen fontos kihatással voltak a nemzeti helyzetre egyértelműbb szabályok alakulnak ki, csökken a bürokrácia, és rugalmasabbá válnak ezek a programok, az új kihívásokhoz jobban alkalmazkodnak. Köszönöm szépen, Basszus asszony, most pedig a politikai képviselőcsoportok szószólói következnek, hatan fognak hozzászólni a frakciók nevében, öt hölgy a hatból, Okolni azt, hogy nem látom, de igen, itt van. Akkor az EPP nevében megadom önnek két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Hán biztos úr, kedves képviselőtársak, hónapokon keresztül összefogtunk és konstruktívan együttműködtünk Kirillov úrral, és innen szeretném neki megköszönni a munkáját. Megragadva az alkalmat jelezném, hogy nagyon színvonalas munkát sikerült a tanácssal is végezni a spanyol elnökség kezdete óta. Ez annál is inkább fontos, mert ma este olyan rendeletről folytatunk vitát, aminek az intézkedései több ezer szerepvállaló fogja üdvözölni a terepen, a helyszínen. Az ő számukra a regionális politika testesíti meg leginkább az Európai Uniót az ő életükben. A regionális politikát arra hozták létre, hogy segítsen nekik, mégis nagyon sokszor túl bonyolultnak bizonyult, túl sok kötelezettséget ró rájuk. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítjük mélyreható módon a felhasználási módját. A sok milliárd euró, 350 milliárd euró az európai polgárok javát kell, hogy szolgálja a gazdasági és szociális válság körülményei között különösen igaz ez. Csak néhány mm, aspektusát emelném ki ennek a fontos dokumentumnak. Mindenek előtt több rugalmasságot, több szolidaritást eredményez Európában. Egyszerűsítés révén kevesebb ellenőrzése, kevesebb kényszert gyakorol a fontos projektekre. És nagyon fontos eszköz a gazdasági válság leküzdésében, ahogy a biztos úr is mondta, meg Krell asszony is új számítási mód alakul ki a végszavazásnál, ami májusban lesz, nagy segítséget tudunk így nyújtani az európai gazdaságnak, de ne feledkezzünk meg róla, hogy még mindig nagyon sokat lehet egyszerűsíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Okoni asszony, most pedig a szocialisták nevében két percre Kadenbach asszony következik. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Hán biztos úr tisztelt képviselők! Úgy gondolom, hogy a biztos úr már elmondta azt, hogy miről is van ma szó, gyors, jól irányzott segítségről. Ehhez arra van szükség, hogy ennek a programnak a végrehajtását meggyorsítsuk, és ez a harmadik áttekintése az általános strukturális alaprendelkezésnek pontosan jó alkalom erre, és így sokkal gyorsabb hozzájutást lehet megvalósítani az alaphoz. Tudjuk, hogy a múltban a strukturális alapok eszközei hozzájárultak ahhoz nagy mértékben, hogy a jövőt, a munkahelyeket, munkahelyteremtés meg lehessen valósítani a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Unió szolidaritására van szükség most, hogy a válság idején tűzoltó munkát tudjunk végezni, mert ahogy mondtam, a rugalmasságra és szolidaritásra van szükség. A válság ellenes intézkedések pontosan megmutatják ezt a fajta szolidaritást, és ehhez a rugalmas előzetes kifizetésekre van szükség, hogy a megfelelő projektekkel az életminőséget és a munkahelyteremtést meg lehessen valósítani. Ahogy Krél asszony is elmondta már, nagyon ö, nagy volt a késedelem ezen rendelet elfogadását illetően. A tanácsnak ezért a jövőbeli kohéziós politikát úgy kell kialakítania, hogy az eljárás szempontjából ne legyen semmilyen fajta akadály a gyors végrehajtás előtt. Támogatom ezért a jelentés készítő azon kérését, hogy a struktúrális alapok megváltoztatása talán gyorsabban el lehessen érni. Kollégás liberális, és... Most pedig a liberálisok nevében Manescu asszony kapja meg a szót, de nem látom őt, mondja az elnök úr, nincs itt. Akkor Elizabeth Schrotter asszony szól a zöldek nevében három és fél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Beszéljünk egyértelműen. Az az egyszerűsítés, amelyet mindenki annyira dicsér, az igazából csak a, na, a, a, a nagy szem, szemétégetőknek nem 25 milliót fog adni, hanem 50 milliót. Ez azt jelenti, hogy az 50 millió euró alatti projekteknél már nem fognak semmilyen fajta hatástanulmányt végezni, és ez azt jelenti, hogy nem is kérnek ilyeneket majd. A korábbiaktól eltérően nem fogják azt sem ellenőrizni, hogy az ilyenfajta projektek passzolnak-e az Európai Unió környezetvédelmi előírásaihoz? És mivel ezeknél a projekteknél gyakran hitel ö, támogatott projektekről van szó, nem nézik azt meg, hogy ez valóban hasznos-e ilyen nagy hitelt az állampolgárok nyakába ö, varni. És azt sem nézik meg, hogy valóban ez a nagy hitelteher hozzá valamilyen változást. Persze a bankok számára ez egy nagyon jövedelmező ügylet, hiszen óriási költségeket tudnak felszámolni a projekt első évében. A nagy projektek ellenőrzése a múltban ahhoz vezetett, hogy megfelelően használták fel az európai alapokat. Ezért a zöldek úgy gondolják, hogy mindenképpen a nagy projektek felülvizsgálatára van szükség, és nem szabad így gyengíteni ezt ezzel a javaslattal. Ezért, ezért mi nem támogatjuk a küszöbérték emelését. Azt is szeretnénk elérni, hogy a hatékonysági vizsgálatokat nyilvánosan végezzék el, és ne lehessen itt semmit sem eltitkolni. Ennek a strukturális alapnak az a hibája, hogy öt évig lehetnek meg ezek a nagy projektek a befektetés kezdetétől, ezért a zöldek már a rendelet esetében is egy tíz évre történő kiterjesztést kértünk, annak érdekében, hogy a befektetést valóban hatékonyan lehessen tenni, és meg lehessen tartani a régióban a munkahelyeket. Hogyha nem e, fenntarthatóak a projektek, e, akkor az azt jelenteti, hogy akár öt év után eltűnhetnek e, Európából a nagybefektetők. Például erre került sor Németországban és a Nokia esetében. Ez a fajta e, támogatás begyűjtögetés e, már lassan gyakorlattá válik. A javaslat azonban most már csak három évet irányoz elő, a zöldek ezek mindenképpen azt szeretnék, hogy ne legyen az, hogy ilyen rövid legyen a, a, a, a projekt futam ideje, nem akarjuk azt, hogy ne ellenőrizzék a nagyprojekteket, mert ezzel csak pénzt dobunk ki az ablakon. Hogyha nem fogják elfogadni a módosítóinkat, akkor nem tudjuk ezt a jelentést megszavazni, és név szerinti szavazást is fogunk kérni annak érdekében, hogy meg lehessen mutatni azt, hogy ki hogyan szavazott, hiszen a, az állampolgárok nálunk panaszkodnak azon, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon. Nyora Schröter. Köszönöm, Schröter asszony. Nem tudom, hogy ön nél van-e a kártya, vagy sokan a kék kártyát alkalmazzák azért, hogy a Catch the Eye rendszerbe bekerüljenek, de kedves uram, ön ismeri a szabályzatot, és úgy látom, hogy ön kérdést szeretne föltenni Schröter asszonynak. Schröter asszony elfogadja Van Roy úr kérdését? Igen, akkor most ön föltehet egy kérdést. Egy kérdésem lenne Schröter asszonyhoz. Egy elemzésben nagyon negatív megközelítést alkalmazott. A programok a tagállamokban, amelyek a projekteket végrehajtják, ezek esetében nem lenne az jó, hogy a társfinanszírozást alkalmazzák, hiszen annyira negatívan beszélt erről de nem hiszem, hogy lenne értelme ezt megváltoztatni. Köszönöm szépen, Fanisteroy úr, most pedig Schröter asszony, kérdezem, hogy szeretne válaszolni erre. Igen, elnök úr, nagyon szívesen szeretnék erre válaszolni. Nagy projektekről van szó, amelyeket egyszerűsíteni kellene, és itt arról van szó, hogy 50 millió eurós projekteknél, amelyeket eddig ellenőriztünk, hiszen felelünk az adófizetők pénzéért, és én szeretem, hogyha ez továbbra is így maradna, hogy ellenőrizzük ezeket, hiszen az a tapasztalatunk, hogy itt gyakran túlságosan nagy befektetéseket kezdtek meg, és utána az állampolgárokkal fizetették meg ennek a terhét. Ahora el señor Vlasak. Köszönöm, kedves kollega. Most pedig Vlasak úr szeretne az európai konzervatívok és reformisták nevében szólni. Itt van. Igen. Biztos úr. Kompromisszumos javaslatot vitatunk meg, ami a rendeletet illeti, és az a cél, hogy az európai pénzalapokhoz könnyebben, egyszerűbben lehessen hozzáférni. Ez közös cél, és emlékeznünk kell erre a célra, amikor a kohéziós politika jövőjéről beszélünk, 2014 utáni időszakra. Itt a nagy projektekről van szó, főként környezetvédelmi, infrastruktúrális projektekhez olyan jellegű projektekről, amelyek az energia hatékonysághoz és a megújuló energiaforrások alkalmazásához vezetnek. A kompromisszumos javaslatban nincsenek forradalmi változások az alapokat illetően. Ilyet nem javasoltak, csak a meglévő rendszer tudjuk módosítani. Ez kompromisszum, és éppen ezért szeretném tájékoztatni önöket, hogy én Magyarország nyilatkozatát támogatom, vagyis azt, hogy szeretnének egy pénzügyi engineering eszközt alkalmazni a kohéziós alapban a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság terén. Én a retroaktív intézkedéseket nem támogatom az automatikus visszavonást illetően, mert a támogatásokat 2010-ben kell elfogadni, és az összes pénzalapot 2009-ig kellett tisztázni, és én a technikai részleteket szeretném tisztázni, ami a javaslatot illeti, a jogalkotási javaslatot. Viszont van, már megszülettek a kompromisszumok, le kell zárni a vitát. Egyszerűsíteni szeretnénk az európai alapokat, az alapokat itt Strasbourgban fogadjuk el, és ezeket nem fordítják át a valóságra a tagállamokban. A lényeg az, hogy ez a régiókat illeti, és a cseh regionális fejlesztési minisztérium lépéseit támogatom. Ott jogalkotási változtatásokra hívtak fel a év közepén, mégpedig azt illetve, hogy hogyan lehet pénzt lehívni az alapból. Ez az új jogalkotási javaslat egyszerűsíti az ellenőrzést, az irányítást és a szabálytalanságok ellenőrzését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Veszák úr. A frakciók nevében szólók listája ezzel kimerült. Most pedig Ernst asszony a GUE részéről szól. Én is egy kollégámat képviselem, aki nem tud itt lenni. Első megjegyzésem az az lenne, hogy mindenképpen üdvözöljük itt a megváltoztatott hozzáállást a strukturális alapokkal kapcsolatban. Számos megjegyzés volt, amelyen el kell gondolkodnunk, amelyet Schröter asszony is mondott, de ez nem hátráltathat bennünket, mindenképpen az egyszerűsítést szeretnénk. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy maga a rendelet, magát a rendeletet a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, hiszen nagyon sok időt vesztegettünk már el. A kompromisszum nem feltétlenül az, amelyet mi elképzeltünk. A bizottság egy másik javaslatot tett figyelembe véve azt, hogy itt, egy, itt nem száz százalékban térítik vissza a, a támogatást. A regionális szakbizottság nagyon alaposan megvitatta ezt, és fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy valóban megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy, hogy megvalósítsunk mindent, amit a bizottság és a javaslatában, közleményében előírt. A cél az az volt, és erről is beszélünk most, hogy a strukturális alapokat a válság idején jobban kihasználhatóvá tegyük. És pontosan itt vannak azok az eszközök, amelyekkel le lehet küzdeni a válságot. Meg kell nézni a válság azon hatásait, és amelyek a munkaerőpiacra nehezettek. És minden, eh, hogyha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mindenképpen cselekednünk kell, nem csak az öt említett országban jelennek meg ezek a problémák, hanem minden más tagállamban. A munkanélküliség függetlenül a válságtól nagy szerepet játszik Európában. Európában egyre több a munkanélküli, függetlenül a válságtól. A javasolt alternatíva a bizottság részéről mindenképpen már előrelépést jelent, ezt üdvözöljük is, ugyanakkor öt állam kapja meg azt a kap, támogatást, azon öt ország, ahol 10%-kal csökkent 2007-hez képest a GDP, és ismerik a mi szakbizottsági álláspontunkat, és itt egyrésztről örülünk és másrésztről nem mindennek, de összességében üdvözöljük ezt. Köszönöm szépen. Látom, hogy Söter kollega szeretne kérdést feltenni. Kröter asszony, így van? Elfogadja, hogy Söter asszony egy kérdést tegyen fel önnek? Tessék, Schröter asszony felteheti kérdését nagyon tömören, ahogy a szabály is előírja. Köszönöm szépen. Az egyetlen kérdés az az, hogy az ön ö, frakciója Ernst asszony, miért nem terjesztett elő módosítást, pedig lett volna rá lehetősége, és így az eredeti bizottsági ö, ö, tervezetet ö, megváltoztatta volna, és ugye 100%-os támogatást a tanácsról lehetett volna tárgyaltatni. Köszönöm szépen. A válasz is legyen nagyon szépen, kérem, rövid. Úgy gondolom, hogy rosszul mértük fel a terepet, és eltekintettünk ettől. Gondolkodtunk ezen a kollégáimmal, és megnéztük a bizottsági kezdeményezést, és eléggé meglepődtem ezen, de végül is a hosszú távú, hosszas viták után más véleményem lett a bizottsági javaslatról. Igaza van abban, hogy benyújthatunk volna módosítókat, de hogyha megnézzük a dolgokat, akkor tudjuk mindketten, hogy hogyan állnak a dolgok, és így a frakciónk lemondott erről. Entramos en el turno de oradores que intervienen. Köszönöm, kedves kollégák, most pedig a saját nevükben szóló képviselők következnek. Két percben van is úr. Köszönöm szépen. A szokatlan idők szokatlan intézkedéseket igényelnek, ami ma történik, az igazából megfelel a parlament régi kívánságának, vagyis annak, hogy egyszerűsítsünk és így gyorsabb eredményekre jussunk. Igazából itt arról van szó, hogy a munkájákat megtartsuk és új munkahelyeket teremtsünk. Meg kell nézni, hogy a kohéziós alapokkal mit lehet elérni. Például 1,4 millió munkahelyet tudtunk teremteni az elmúlt időszakban. A kisebb projektekkel és az innovációt lehetett például segíteni. Van egy pont, és pontosan erről beszéltünk, egy pontot nem akart a parlament, mégpedig azt, hogy töröljék a társfinanszírozást, hiszen így eltávolodunk az alapvető elvünktől, hiszen a tagállamok is hozzárulhatnak a regionális fejlődési projektekhez. Volt még egy pont, nem csak két évig kell fizetni, hanem három évig. Ennyi ideig van szükség a társadalmi és folytatni kell a projekteket. 2007-ben ezt tettük. Hándurat megkérdeztem arról, hogy nem lehetne még egy jobb példa 2008-ban, 2009-ben, hiszen ez nagyon jó lépés lehetett volna. A szolidaritás, ez is nagyon fontos. Vannak olyan országok, ahol nem is használják az ESZ-t, és van, ahol meg túl sokat használják. Nem lehetne itt egyfajta kiegyenlítést elérni. Összességében pozitívnak tartom ezt, és a parlament, a tanács és a bizottság között most már egyensúly van, és három hónap alatt sikerült ezt létrehoznunk. Köszönöm, kedves kollega! Beresz asszony nincs itt. Geleger úr viszont itt van. Geleger úr két perc, tessék. Tisztelt elnök úr! 1973 óta 80 millió eurót kapott országom a strukturális és kohéziós alapokból, és az évek során ez alapvető szerepet játszott Írország fejlődésében. Az Európai eh, Szociális Alap eh, különösen eh, fontos volt az írországi munkanélküliség leküzdésében és egész Európában a foglalkoztatás javításában. 1973-as csatlakozásunk óta több mint 7 milliárd eurót kaptunk a szociális alapból, a hosszú távú és az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére nagyon sokat fordítottunk ebből. 2007 és 2013 között 375 millió eurót nyújt az Európai Unió a szociális alapból Írországnak. 1,6 milliárd a teljes összeg ennek a programnak átképzésekre fordítjuk ezt, fogyatékkal élők, iskolából kimaradottak, marginalizáltak képzésére, munkanélküliek képzésére, globalizáció áldozatainak megsegítésére, a, az európai szociális alap az életen átvaló tanulás, a továbbképzés projektjét is támogatja a munkaerőpiac megsegítése érdekében. A jelenlegi alapok, tehát nagyon hasznosak és bizonyítottak. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársam. Másfél percben Case Swinburne asszony következik, tessék. Köszönöm, elnök úr úgy tűnik, hogy nagyon fontos a célja ennek a, az intézkedésnek. A válságot megszenvedett országok megsegítéséről van szó, tagállamok költségvetésének megsegítéséről a projekt küszöbök átalakításával, az egyszerűsítéssel, az újonnan indulók is nagy segítséget kapnak a gazdaság csak most kezd élénkülni az Európai Unióban, és fontos tenni, hogy az államháztartások is rendben legyenek. Azonban nagyon sok problémával nem foglalkozunk most. Az az elképzelés, hogy a tagállamoknak nem kell egyáltalán társfinanszírozni a projekteket, nagyon kockázatos. És a nem megfelelő ellenőrzés is nagy veszélyt jelent a tagállamok gondoskodnak róla, hogy a saját pénzüket jól használják fel, de nem szabad őket arra biztatni, hogy az EU pénzét rosszul használják fel. Fontos az elszámoltathatóság. Az én Velszi választókerületem valószínűleg nem érzi majd meg ennek az intézkedésnek a hatását, mert 2013 után már semmilyen támogatást nem kapunk. Egyes új tagállamok szegényebbek, mint a régiek, ezért nagyobb támogatást kapnak, csak hogy Velszben a GDP annyira alacsony, hogy mi is támogatást kellene, hogy kapjunk. Azt hallottam plecska szinten, hogy tervek vannak Wells megsegítésére is. Remélem, hogy a jövőben ez tényleg beigazolódik. Dos minutos ahora el señor Kovácsev. Kovácsev úrnak adom át két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, szeretnék gratulolni Kirilov úrnak a jelentéshez támogatom az összes lépést, ami garantálja és megkönnyíti a szabályszerű felhasználását az Európai Szolidaritási Alapnak. Az EU nem engedheti meg magának az, hogy vulkánhoz hasonlítsa őt az európai állampolgár, amely vulkáni hamut szór az ő elvárásaira. Ami a strukturális és kohéziós alapok abszorciát illeti, erre gondoltam most, viszont az eljárások egyszerűsítését nem csak a jelenlegi válság körülményei között kell üdvözölni, ennek hosszú távú projektnek kell lennie. Amit a bizottság javasolt, amit a parlament javasolt módosításként, reméljük lehetővé teszi a kedvezményezeteknek, hogy jobban boldoguljanak a jelenlegi gazdasági körülmények között. Szeretném kiemelni itt a módosít módosítást, egy módosítást, amely azt hozná, hogy hosszabb időszak alatt lehetne a 2007-re allokált pénzt elkölteni, és ez az alacsony abszorpciós rátai országoknak, például Bulgáriának lehetővé tenné azt, hogy elköltse azt a pénzt, amit egyébként elveszített volna. Fölhívjuk az összes érintett tagállamot, hogy ezt a második lehetőséget használja ki. Úgy gondolom, hogy a jelentés megfelelő irányban halad, ami a jövőbeli kohéziós politikát illeti. Ami az egyszerűsített administratív szabályokat illeti, ez a jelentés ismét jó irányba halad ismételten, mert maximális koordinálást ír elő, és másik oldalon pedig kontrollt, ellenőrzést. A szabályok reformja eszközül kell, hogy használjon, hogy nagyobb legyen az áthat, átláthatóság az európai állampolgárok és adófizetők számára, és a tagállamoknak

megvalóstsuk tehát a kohéziós politikát nem gyengteni kell hanem meg kell erősteni. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Tabajdi úr. Matula úr következik két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! közösségi jogszabályok és a nemzeti jogszabályok minden módosítása kihat majd a reálgazdaságra és a foglalkoztatásra is. A munkanélküliség magas szintje nagyon súlyos helyzetbe hozta az EU gazdaságait, és nagyon nehéz a finanszírozás is. A kohéziós politika az Európai Unió igen fontos eszköze, és nagyon fontos segítséget nyújt a reálgazdaságnak, 347 milliárd eurót nyújt a 2007-2013-as időszak alatt. Segítséget kell nyújtani a leginkább érintett felhasználóknak, a tagállamoknak, úgy gondolom, hogy fontos, hogyha különböző programokból is lehet több régióra kiható projekteket finanszírozni. Gratulálok a jelentés készítőjének a munkájáért, az erőfeszítéseiért, ezt a jelentést nagyon régóta várjuk, nagyon nehezen haladt előre. Megoldásokat kell találni, világosabb prioritásokat kell meghatározni, annak érdekében, hogy a pozitív intézkedések ne szenvedjenek ekkora késedelmet. A bürokrácia egyszerűsítése javítja majd az abszorpciós képességet a tagállamokban, így nálunk Romániában és egy vulkán kitörés öt napon keresztül felborította a kontinens működését, egyfajta válságot idézve elő mikor leszünk képesek reagálni az ilyen helyzetekre. Egyértelmű, hogy gyorsabban kell tudnunk választ adni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves, kedves kollega. Most pedig Smolkova asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tolmács berendezés nem működik pillanatnyilag. Továbbra sem. probléma van a tolmácsolással, mondja be az elnök, és esetleg eh, asszonyom újra kezdené a hozzászólását? Még egyszer ismétli az elnök, nem jó csatornán hallgattuk, hallottuk önt, talán a technikusoknak sikerült kiküszöbölni a problémát. Igen. Tehát akkor újra kezdem. Mindenek előtt nagyra értékelem Kirillov jelentéskészítő új munkáját. A gazdasági válságra adandó válaszként az európai intézmények megállapodtak, hogy egyszerűsítik a projektek elbírálását, illetve a strukturális alapok kezelését. 2007-ben jóváhagyott pénzeket tovább lehet felhasználni. Szlovákiában az a mondás erje, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad. Akiket leginkább sújtott a gazdasági válság, ők azt azok nagyon várják a most vitatott, vitatágyát képező rendelkezést. A bizottság tavaly tavasszal tette a kezdeményezést, májusban született a döntés, kilenc hónap telt el, nagyon hosszú időbe telt, Eh, ennek a eh, megvitatása. Bizonyos specifikus esetekben válság, munkanélküliség, szegénység, regionális eltérések elmélyülése esetében egyszerűsíteni, gyorsítani kellene a jogalkotási eljárást. Ilyen esetekben gyorsan, dinamikusabban kellene fellépnünk. Azok számára, akik munkanélküliek, ez nagyon hosszú idő, három-negyed évig tart egy jogszabály eh, elfogadása. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kolléganő! Az utolsó hozzászólás következik. Pascal Bruni asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! egyhangúan üdvözöljük ma a strukturális támogatások odaítélésének egyszerűsítéséről szóló jelentést, Kirillov úr jelentését. Ugyanakkor az Európai Parlament szociális alappal foglalkozó munkacsoportjának tagjaként engem megbotránkoztat, hogy milyen sokáig tartott ennek a munkának az elvégzése 2009. június óta tart. Hát a tagállamokat próbáljuk megsegíteni a válság következményeinek elhárítását megállításában Elfogadhatatlan, hogy ilyen hosszú időbe telt ez. Persze a jogszabályalkotás szabályai is változtak azóta, a tanács és a parlament most már paritásos viszonyban van, de e, ezt a késedelmet nem tudjuk indokolni az állampolgárok előtt. Itt közben zárójelet nyitva üdvözölném a parlament felelősségtudatát, hogy a lehető legnagyobb mértékben a tanács álláspontjához alkalmazkodtunk, hogy ne súlyosbítsuk ezt a késlekedést. Ugyanakkor olyan Európai Uniót várnak a polgárok, amely gyorsan, hatékonyan tud döntéseket hozni. Az egyszerűsítési intézkedések, amelyeket a válság ellen most javaslunk, pozitívak, de hozzátenném még még ambiciózusabbak is lehetnének. 2013-ig tartó terve, időszak azonban nagyon bonyolult. A 2014-2020-as időszakra felhívást intézek a parlamenthez, hogy merészebb javaslatokat tegyen a strukturális alapok és kohéziós alapok kezelésének egyszerűsítése terén. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Grüni asszony. Most következnek a ö, spontán ö, hozzászólások. Kettő képviselőtárs ö, jelentkezett. Egy perc után kénytelen vagyok elvenni a szót. Szilvesztri szúr az első. Csatlakoznék a dicsérő szavakhoz amelyeket Kirillov új jelentése kapcsán hallhattunk. Sajnálatos, hogy nincs ma itt. A mechanizmusok, a kohéziós alapok, a strukturális alapok, illetve a szociális alapok esetében nagyon jók. Ezekkel a mechanizmusokkal lehet a válság ellenes intézkedéseket is finanszírozni. Azonban van egyfajta alibi is itt, mégpedig, hogy meg régióknak kell kiadni ezeket az összegeket. Gyakran rosszul költik el a pénzeket, és azt mondják, hogy az Európai Unió bürokráciája hibás, ezért lehet, hogy ezen is változtatni kellene. Enció úr következik. Mulțumesc, domnule președinte. Efectele crizei... Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági válság hatásai 2008 óta érezhetőek. A fő problémák ma a munkanélküliség, az életszínvonal csökkenés, a szegénység. Az európai politika szintjén folyamatos erőfeszítések történnek a rendelkezésre álló erőforrások javítása érdekében, eszközök javítása érdekében, hogy leküzdhessük ezt a válságot. Kirillov úr jelentése fontos előrelépést jelent egyszerűsíti a tagállamok hozzáférését a strukturális alapokhoz. Üdvözlöm ezt a jelentést, és támogatom az új összegmeghatározást a nagy projektek esetében. Jobban lehet az új szabályokkal kezelni is az alapokat, hatékonyabban történik ez, és a 2020-as stratégia irányában hat mindez illetve környezetvédelmi szempontból is üdvözítő. Most pedig Jessica asszony következik. Szanowny panie przewodniczący, Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az előttem szólók beszéltek. A kohéziós politika előnyeiről nem akarom ezt megismételni. Ami Lengyelországot és az én régiómat illeti, mi szintén kedvezményezettjei vagyunk ennek a politikának, ennek a alapnak. Nagyon örülök, hogy az abszorpció érdekében folyamatos erőfeszítéseket tesznek a kohéziós politikán belül. Ahhoz, hogy ezt tovább biztosítsuk, ahhoz a rendelkezéseket rugalmasabbá kell és egyszerűbbé tenni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a rendelet újabb lépés ebben az irányban, és ez nagy örömmel tölt el. Folyamatosan dolgoznunk kell, és le kell küzdenünk a bürokráciát, ennek érdekében elnök. Most pedig a következő a szó. A kohéziós politika nagyon fontos politikai eszköz és lehetőséget ad arra, hogy a válságot el lehessen küzdeni, és lehetőséget arra ad arra, hogy rövid távon növeljük a keresetet és aztán pedig növeljük a versenyképességünket. A kohéziós politikában az előzetes kifizetések, illetve a meggyorsított helyi végrehajtás 2009-ben nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy nőtt a vásárlóerő, és így csökkent a magánfogyasztás összeomlása is. A kohéziós politika nagyon fontos a 2020-as EU stratégia szempontjából is. Ezért nem értettem azt, hogy Oli Rén kollégája arról beszélt, hogy a pénzügyi ö, ö, politika szavazásait nem kötötte össze a regionális politikával. Az elnök megszakítja a kereszt urat, most pedig Sanchez Smith asszonynak adom meg a szót. Merci, monsieur le Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, a Kirillov jelentés néhány héten belül megszavazzuk, és nagyon örülök, mert sürgős az ügy. A, akik minket megválasztottak, konkrét intézkedéseket várnak a kohéziós politikától, figyelembe véve a krízist, a válságot, az európai alapok elosztását is szeretnék másképpen látni. A cél az, hogy jobban átláthatóak legyenek a kohéziós alapok kapcsolatos elosztások, és egyszerűsíteni kell a követelményeket. A Kirillov jelentés az első lépés az egyszerűsítés irányába, de még más lépések is elképzelhetők, hiszen a hitelességről, a láthatóságról van szó. Európának szolidárisnak kell lennie, azok irányába, akiknek erre szükségük van, és éppen ezért az intézkedéseket az ő helyzetükhöz kell mérni. Ez a Kirillov jelentés mindenképpen friss vért hoz a rendszerbe. Elnök, köszönöm. Ezzel befejeztük a hozzászólásokat, és Hán biztosnak adom át a szót azért, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm. Danke, Herr Präsident, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a nagyon jó kis vitát. Köszönöm ezt a vitát, mert így legalább láttam, hogy milyen nagy támogatottságot élvez a kohéziós politika, és ez megerősíti azt a nézetet, hogy a régióknak, az embereknek nagyon sokat segíthetünk ezzel. A cseh kolléganő utalt egy szólásmondásra, ismerjük ezt a mondást, aki gyorsan segít, kétszer segít. Úgy gondolom, hogy ismerjük a régi nehézségeket. Schröter asszonynak mondom, hogy nem kell attól aggódnia, hogy a mechanizmus, az ellenőrzési mechanizmusok elvesznek, az olyan projekteknél is, ahol óriási összegek vannak, ott is lesznek megfelelő ellenőrzések megvannak az ellenőrzési mechanizmusok lokális, illetve nemzeti szinten is. Ez a shared managementnek a lényege. És vannak más rendelkezések, amelyek köteleznek, például a nyílt közbeszerzés előírása is ide tartozik, és vannak még bizonyos határidők is, amelyeket nem szabad elfelejtenünk regionális politikával foglalkozóknak. Úgy gondolom, hogy néha nagyon korlátozóan kell tekintenünk a dolgokra, hogy nehogy túlságosan nagy lazaság alakuljon ki, nehogy mindenki hátra dőljön, hiszen a régióknak is tenniük kell azért, hogy az eszközöket megkaphassák. minden régióknak megfelelően próbálom segíteni ez megfelelő eszközökkel, és így nem igazán tartom jónak azt, hogy a nehéz időkben a struktúrális alapok pénzeivel szankciókat valósítsunk meg, amelyek egyébként sem lennének hatékonyak. Köszönöm még egyszer a széles körű támogatásukat, és szeretném megköszönni a főigazgatóság munkatársainak is a munkájukat. Köszönöm szépen! Jó. Köszönöm szépen, biztos úr. Kadenbach asszony zárja le a vitát a jelentés készítője nevében két perc. Köszönöm szépen a dicsérő szavakat és pozitív szavakat át fogom majd adni Kirilov úrnak, és két dolgot szeretnék csak kiemelni a végén. Csak európai adópénzeket tudunk kiadni, és ezért a lehető legátláthatóbban kell eljárnunk ezekkel a pénzekkel, és ezért kell egyszerűsíteni a szabályokat. Úgy gondolom, és itt van a kérésem is Röter asszony irányába, hogy eh, nem kell bizonyos tagállamokat azzal hibáztatni, hogy az európai jogszabályokat nem tar- európai jogszabályok megvostak, és annak kapcsán nem mindent tartanak be. Úgy gondolom, hogy senkit sem szabad ezzel hibáztatni. Úgy vélem, hogy minden tagállam, minden intézmény azon van, hogy a lehetőleg helyesebben használja fel ezeket az e, európai összegeket. Itt nem alamizsnát adunk szegény területeknek, hanem olyan területeket segítünk, ahol így nő a vásárlóerő, és a vásárló erő hozzájárul ahhoz majd, hogy Európa összességében ismételten előállíthat majd, eladhat majd, ezzel erősítjük a belső piacot, tehát nem csak szolidaritást mutatunk, hanem úgy gondolom, hogy mindenki, aki ért a nemzetgazdasághoz, az megérti azt, hogy a regionális politikára miért is van szükségünk pontosan a válság idején, tehát gyors, hatékony intézkedésre van szükség ahhoz, hogy Európa minden regiójában a gazdaságot be lehessen indítani. Köszönöm. con esto cerramos este debate. Köszönöm, Kalebach asszony, lezártuk a vitát, és a szavazás